Most pedig a bizottság és tanács nyilatkozatai, a következő napi rendi pont az Európai Unió új cselekvési terve Afganisztánban és Pakisztánnal címmel. Malmström asszony nyilatkozatával nyitjuk a sort, a tanács nevében szólal fel. Öné a szó. Thank you, madam. It was a bit delayed by, by the interpreter. Elnézést kérek a tolmácsolás miatt voltam kicsit lassabb. Ashton. Igen, tisztelt elnökasszony, Ashton bárónő, tisztelt képviselők. Az afgán probléma az egész világot érinti, hiszen az extrém, a szélsőséges iszlamisták kirajzanak a világba, a kábítószer Afganisztánból kerül el Európába és a világ többi részére. Éppen ezért Afganisztán és Pakisztán a terrorista és a bűnöző tevékenység melegágyává vált. Arról van szó, hogy az ott lakóknak, az afgánoknak és a pakisztániaknak egy jobb világot segítsünk létrehozni. Nagyon sokat tettünk már Afganisztánért. Számos EU ország katonákat küldött oda. Nagyon nagy kihívással állunk szemben Afganisztánban, de Pakisztán is kihívásokkal áll szemben. Éppen ezért nem tudjuk az afganisztáni problémát úgy megoldani, hogy ne foglalkozunk Pakisztánnal, és fordítva. Tehát többet és jobb intézkedéseket kell tennünk. A tanács felszólította a titkárságot és a bizottságot, hogy politikai prioritásokat is előterjeszten, hogy hogyan képzeli el a nagyobb biztonságot a térségben. Az Európai Unió cselekvési tervet hozott létre Afganisztán és Pakisztán tekintetében, amelyet októberben fogadtak el. A cselekvési terv nagyon jó eszköz, hiszen van egy alapvető stratégia, és a cselekvési terv pedig arra koncentrál, hogy jobban használjuk azokat az eszközöket, amelyekkel elírhatjuk politikai prioritásainkat. Tehát számos prioritásról van szó azokon a területeken, amelyekről úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió hatékonyan felléphet. Így a kihívásokra megpróbálunk egységesen reagálni Afganisztán és Pakisztán esetében. Szeretnénk egy üzenetet küldeni a régiónak, hogy igenis van regionális perspektíva, amely nagyon fontos, a cselekvési terv pedig eh, egy eh, olyan intézkedés csomag, amely a regionális együttműködés szorgalmazza. Afganisztánban eh, döntő időszak van, hiszen eh, választások voltak, a választások pedig eléggé gyanús körülmények között zajlottak, és az afgán nép szimpátiája is megingott benne. A fennmaradó munka tehát nagyon sok. Az új kormány eh, már helyén van és új napirendre van szükség, új megállapodásra van szükség az afgán kormányzat és a nemzetközi közösség között. Karzai elnök beszéde nagyon jó kezdetet jelent, és a londoni konferencia pedig valószínűleg újabb lökést ad az ügynek. Az Európai Unió karszai elnökbe és kormányzatába fekteti bizalmát. Hiszen eh, az, hogy most öt évig ne történjen semmi, az nem alternatíva. Az afgán államnak fokozatosan át kell venni a felelősséget a nemzetközi közösségre, pedig támogató szerep hárul. Afganisztánban jövőre sokkal több eh, katona lesz. 30 ezer katonával többet küld az Egyesült Államok a már ott lévő 68 ezer mellé számos NATO ország és szövetséges is legalább 7000 szemét küld a 8000 mellé, akik már ott vannak. Természetesen a katonai akciókat civil intézkedéseknek is kísérnie kell. Nem lehet úgy visszavonulni Afganisztánból, hogy ne hagynánk ott egy biztos működő infrastruktúrát, jobb kormányzati formákat, jobb adminisztrációt, jobb igazságszolgáltatást és jogállamot kell Afganisztánban létrehozni. Ez legalább olyan fontos, mint a biztonság senki sem kérdőjelezi meg azt, hogy legyen biztonság, és legyen az országban adminisztrációs reform is. Afganisztán esetében hosszú távon kell gondolkoznunk, azonban az afgán népnek is tudnia kell, hogy a saját kormánya fogja a legfontosabb szerepet játszani, és nem a nemzetközi közösség. A legfontosabb az, hogy az afgánok ismét bízzanak vezetőikben a nemzetközi közösség ott van, megpróbál többet tenni és jobban fellépni. De mindenképpen az országban át kell adni az erőt az afgánoknak. Tehát minél jobban fáradozunk, annál jobban eh, működünk együtt a kormányzattal, és annál jobban segítjük elő az afgán politikai erőket. Legyen ez regionális vagy helyi szinten. Nagyon fontos, hogy a jogállamiság elve, a jó kormányzás, a korrupció elleni fellépés és az emberi jogok eh, javulása jellemezze Afganisztát. Fejleszteni kell a az afgán vidéket, a mezőgazdaságot, eh, emelni kell az afgán lakosság életszínvonalát, főleg a vidéki lakosság életszínvonalát. Készek vagyunk arra, hogy az afgán helyreállítási folyamatot is támogassuk, hiszen alternatívát kell találnunk. És az új választási rendszer is valószínűleg prioritást élvez majd az agendán. Most néhány szót szólnék Pakisztánról is. Pakisztánban az elmúlt évek során nagyon fontos változások voltak. 2008-ban választások voltak, és áttértek a civil kormányzásra. A demokrácia tekintetében elért haladás jelentős. Azonban nem stabil a helyzet, hiszen a tálibok veszélyeztetik Pakisztán belső békéjét. A médiában körülbelül egy hete hallhattunk az utolsó támadásról 400 ember esett áldozatául a szélsőséges iszlamisták terrorakciójának. Pakisztánban nagyon fontos az, hogy Mikhail Gáler ajánlásait betartsák, aki 2008-ban megfigyelőként vett részt a választásokon. Tehát a választás és az intézményi reform az, amire szükség van. A pakisztán kormányzat elmondta, hogy egyetért ezzel, és azt is, hogy milyen területeken szeretne együttműködni velünk. Az Európai Unió stratégiai partnerségre vágyik Pakisztánnal, és a 2009 júniusi közös csúcs találkozó ezt meg is erősítette, hiszen szeretnénk stabilitást elérni, szeretnénk stabilizálni a kapcsolatainkat és fellépni a terrorizmus ellen. Pakisztánban olyan kormányra van szükség, amely előbbre viszi az országot. A pakisztáni kormányhoz fűződő kapcsolatainkat természetesen támogatják a demokratikus intézmények is. Természetesen szó van a gazdasági fejlődésről is. Üdvözöljük azt, hogy Pakisztán nagyobb felelősséget kapjon saját biztonsága érdekében. Fontos az, hogy az ország a terrorizmus összes fajtájával szemben hasonlóan lépjen fel. Azokkal szemben, akik Afganisztánban lépnek fel, és azokkal szemben, akik Afganisztánból kifelé operálnak. Az is nagyon lényeges, hogy elismerjék a Nemzetközi Büntetőbíróság ítéleteit is. Azonban többről van szó az újjáépítésről is. Igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők. Pakisztán és Afganisztán esetében további fáradozásokra van szükség. Ez az Európai Uniótól azt követeli, hogy a régióban eh, nézzen szembe a kihívásokkal. Mindkét országban sokat sikerült elérni. Pakisztán és Afganisztán is fáradozott, és a nemzetközi közösség sem ült ölbetett kezekkel. Azonban egy dokumentum önmagában nem fogja javítani a helyzetet. Most az a lényeg, hogy a cselekvési tervet afganisztáni és pakisztáni partnerinkkel közösen megvalósítsuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Miniszterasszony, most Ashton asszonyé az Európai Bizottság képviseletében a szó. Elnök asszony, köszönöm. Hadd kezdjem Afganisztán ügyével. Fontos pont ez. A jövőbeli támogatásunk a kormányt kell segítse az afgáni, afgánisztáni nép igényeinek kielégítésében. Nagyon robbanékony a helyzet, fontos, hogy helyben is befolyással legyünk az események menetében. A nemzetközi konferenciák, például a jövő hónapi ö, londoni konferencia is erről fog szólni. Több forrást kell rendelkezésükre bocsátanunk, a bizottság ö, 200 millió euróval növeli a támogatás, szükség van erre a forrásra, például az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében a 8, az 80%-a számára, valamint a nők és a leányok helyzetének javítására, a mágtermelés kivezetésére, képzési programokra is szükség van ennek érdekében. De ez mindegy csak a kezdet egy koherens Európai Uniós hozzájárulásra van szükség, méghozzá koordinált nemzetközi válaszok formájában. Ez kell, hogy seg- ehhez azonban az is kell, hogy, a, hogy az ensz együttműködése az afgánoknak javuljon. A cselekvési terv, amely tanács októberben jóvá hagyott, lehetőséget biztosít erre, együtt az amerikai és a NATO erőfeszítésekkel és biztonsági műveletekkel. Ez erős üzenetet fogalmaz meg a térségben is, meg általában a nemzetközi közösség előtt kötelezettségvállalásunkról, prioritásunkat is követnünk kell, amelyeket Kárzai elnök határozott meg, különösen a kormányzás javítás és a korrupciós harc tekintetében kell Kárzai elnöknek javítani a teljesítményét. A kulcsfontosságú ágazatok, a jogállamiság, a mezőgazdaság kell, hogy a homlokterében legyen erőfeszítéseinknek. Már most is segítjük a kormányt a igazgatás államigazgatás javításában, Kabulban is, meg, a, meg vidéken is fontos, hogy az afgánok maguk vegyék kezükbe a közigazgatást, és megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak a lakosságnak. A te üzenetet szordoz a, azon lázadók integrálására, akik ö, a, együttműködnek a kártyájának annak felhívása nyomán hajlandóak erre. A választási megfigyelési csoport és Börmen úr és csapata közönetet érdemel, mert nagyon nehéz körülmények között végezték munkájukat figyelemmel kell kísérnünk a kormány hitelességét és az egész politikai rendszer hitelességét, hiszen ez a választási rendszer átalakítását kívánja meg. Talán legfontosabb, hogy a helyben a, a struktúrákat áramvonalasítsuk, karcsosítsuk helyben, tegyük hatékonyabbá ezeket. Az Európai Unió delegáció vezető, vezetője is el kell foglalja a helyét mielőbb. Fontos egy koherens módszertant alkalmazunk, amely modellként szolgálhat más térségekben is. Pakisztánról szólva a legfőbb aggály és érdek is egyben, hogy Pakisztán stabil demokrácia maradjon, terrorizmus nélkül, és a közös fenyegetések ellen fel tudjon lépni a szomszédaival együtt jelenlegi vállalások mellett. A júniusi EU-pakisztáni csúcs továbbiakat fogalmazott meg, humanitárius segítséget, építés, újraépítési segítséget, a bíróságok reformjában való segítséget és a deforma, deforma, de, demokratikus intézmények, valamint a civil szerzetek segítését, valamint társadalmi gazdasági fejlesztést és kereskedelmi fejlesztés ide tartozik. Végre kell hajtani az ajánlásokat, amely a 2008-as választási megfigyelő csoport fogalmazott meg. Jelentős pénzügyi támogatásra van szükség, amely majdnem 500 millió euróra rúg 2013-ig biztosítja ezt a bizottság, plusz 100 milliót úgynevezett megújuló e, hitelt, rulírozó hitelt az Európai Beruházási Bank részéről. Ez kell, hogy javítsa a politikai helyzetet is. A cselekvési terv intenzív párbeszédet is előrányoz mindezen kérdésekben, és jövő évben egy új csúcsot is tervez a spanyol elnökség majd. A cselekvési terv világosá teszi az Európai Unió szakértelmét rendelkezésre bocsátja a regionális integráció terén, Afganisztán, Pakisztánt és szomszédaikat segítendő, hogy beindítsák gazdasági kapcsolatokat, különösen Indiával. Nem, a jelenlegi ö, feszültséget nem lehet egyből megoldani, de mindenképpen el kell kezdjük a bizalomépítést. A regionális együttműködés, gazdasági, gazdaságfejlesztés terén meg kell tudjunk mindent, amire képesek vagyunk. Összefoglalásként a afgán, afganisztán és pakisztáni terv végrehajtása rendkívül fontosságú ezen országainkkal való kapcsolatokban. Közös erőfeszítés az EU tagállamok, az EU intézmények részéről. Első ilyen, típ, az első ilyen típusú együttműködés nemzetközi civil polgári választ adva egy, egy gyakorlatilag katonai jellegű válságra. A cselekvési terv irányoz komoly támogatást nem csak a két államnak, hanem Közép-Ázsia egészének. Azonban a gondoltoknál többre van szükség, megfelelő emberekre a megfelelő tapasztalattal, megfelelő biztonságban, hogy kifejtsék tevékenységüket. Ehhez a kormányok kötelezettségvállalása és a donorok, a tagállam belül donorok áldozatvállalására is van szükség. A Helmondi csatatereken, a Pesavári, Lahori utcákon, Ravalpincsben folyamatosan látható az erőszak, lépnünk kell ez ellen, segítenünk kell, hogy egy biztonságos, stabil környezet valósuljon meg a szélsőségesek ellen fellépve. Európának tapasztalatait kell felkínálnia, a cselekvési terv lehetőséget biztosít erre. Remélem, hogy a parlament támogatni fogja ezt. Thank you, Mrs. Vice President. Tora... Köszönöm. Most pedig a frakció felszólalói kapnak szót. Kasulides úr az első felszólaló az Európai Néppárt részéről. Két perc, Kasulides úr. Igen, tisztelt asszony, Afganisztánban arról van szó, hogy fellépjünk a tálibok ellen, és hogy eh, harcoljunk az Al-Qaidával, hiszen Afganisztán már nem biztos támaszpont a tálibok számára. Azonban nem értük el a célunkat, hiszen eh, katonai célokkal nem is érhetjük el kitűzött céljainkat. Sőt, azt mondanám, hogy bizonyos eh, területeken eh, kontraproduktív eh, katonai erőkkel fellépni. Fel kell építeni a kapacitásokat, eh, meg kell valósítani a jó kormányzatot helyi szinten, regionális szinten és országos szinten. Csak is úgy lehet az országot kivezetni a válságból. Olyan fejlődésre van szükség, amelyet az afgán lakosság vesz kezébe. Főleg olyan afgánokról szólnék, akik átkerültek a rossz oldalra. Tehát ezeket az afgánokat is be kell vonni a munkába. Jogosan utaltak arra, hogy nem csak katonai téren kell tennünk valamit. Reméltem volna, hogy a kábítószer termelésről, kereskedelemről, többet mond. Reméltem volna, hogy a korrupcióról is több szó van. Tehát, hogy a pakisztáni kormányzatban, afganisztáni kormányban jelen van a korrupció, hiszen ezek a dolgok összefüggenek egymással. Mindkét országban meg kell nyernünk a harcot. Pakisztánban meg kell szüntetni a tálib lázadók további garazdálkodását. India és Pakisztán között is megfelelő együttműködés kell elérni. Köszönöm. Most pedig Gualtieri úr kap szót a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm. Miniszterasszony, főképviselőasszony, a vita során az Európai Unió egy olyan régióról beszél, amely az egész bolygónk biztonsága szempontjából rendkívül fontos. A katonai stratégia, amit most Obama elnök kitalált, és amit az ISAF országok végrehajtanak, nevezetesen, hogy új csapatokat vetnek be a civilek védelmében, illetve az afgán erőket próbálják kiképezni és felépíteni. Nos, ez egy jó stratégia és jó megközelítés. Ugyanis itt most nem csak a táliberők elleni harcról, azok elnyomásáról van szó. E, e, ha ez sikerül, akkor egy önfenntartó, erős Afganisztánt sikerül felépítenünk. A katonai erőfeszítések együtt kell, hogy járjanak bizonyos polgári erőfeszítésekkel. A gazdasági fejlődést is elő kell mozdítanunk, a kormányzatiságot megerősítenünk, a jogállamiságot kialakítanunk, és a belső megbékélési folyamatokat előmozdítanunk annak érdekében, hogy ebben a két országban, Pakisztán és Afganisztánban a béke megvalósuljon. Mi már évek óta próbálunk aktívan fellépni ebben a régióban különböző missziók működnek ott, és az ISAF misszión belül, illetve bilaterálisan is komoly erőfeszítéseket tesznek tagállamaink. Ugyanakkor sajnálatos módon elmaradunk bizonyos várakozásoktól a civil oldalt kell megerősíteni, illetve a politikai oldalt. Annak érdekében, hogy ez a cselekvési terv tényleg megvalósulhasson, ez egy komoly lépés. A szocialisták azt szeretnék, ha ezt végrehajtanák. Ugyanakkor fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy a cselekvési terv célkitűzései nem igényelnek-e különböző adhok eszközöket, és nem kellene megvizsgálnunk egyéb eszközök bevezetésének szükségességét. Az Európai Parlament mindehez segítséget nyújt az Európai Bizottságnak. Köszönöm szépen. Némileg túllépte az önre szabott időt. Mindenkit arra kérek, hogy tartsa a másfél percet, ez esetben Aleki képviselő az ALDE soraiból. Azért vagyunk itt, hogy Afganisztán és Pakisztán ügyében a cselekvési tervet megvitassuk. Az AFET, a parlament szakbizottsága meghallgatta a jelentéstevőt az új stratégia tárgyában. Új stratégiára van szükség. Kérdés, hogy egyetlen kell-e stratégia? mert eddig az Európai Unió beavatkozása ebben az országban nem volt eléggé koherens, és nagyon kicsiny vagy nagyon korlátozott hatást mutatott. Attól félek Aston asszony, hogy nem oszthatom kezdeti megjegyzéseit Afganisztánnal kapcsolatban, mert túl általános, túl bürokratikus és kevéssé koncentrált. Csak úgy, mint jelenlegi cselekvési terv. Erről is elmondhatóak ezek a tulajdonságok. Szerintem az Európai Parlamentnek javítani kellene ezen a stratégián, hogy erősebb, átfogóbb, koherensebb legyen. Én minden rendelkezésre álló információt hajlandó vagyok megadni ennek érdekében. Először is el kell mondanunk, hogy nagyon nehéz még a legalapvetőbb adatokat is beszerezni arról, hogy mennyit költöttünk a, a, a Afganisztánban a megszállás óta, az EU támogatás pontosan hova ment, hogyan számoltatható el ennek felhasználása, azt tudjuk, hogy csak nem egy milliárd eurót költünk el évente ott. Nagy összeg ez, nagyon. Az afgán GDP mindössze 6,9 milliárd euróra rúg. A polgári támogatás tehát így mondom több mint 20%-a az éves afgán GDP-nek. Olyan számadat ez, mert révén egy, egy állam ö, sorsa megfordítható, már ha jól használják föl ezt a rengeteg pénzt. Másodszorban az új afgán stratégia azzal kezdődjön, hogy erőfeszítést teszünk megállapítani azt, hogy mi az EU érdeke ezen a, ebben a térségben, és hát futok ki az időmből. Ezért azt mondom még el, hogy jelentésem főleg az ópium termelés kiiktatására vonatkozó stratégiákkal foglalkozik majd. Köszönöm. Most pedig Lambert asszony másfél percre a zöldek nevében. Köszönöm, úgy gondolom, hogy bizonyos dolgokat üdvözölhetünk a cselekvési tervben, azonban néhány kolléga jogosan utalt arra, hogy vannak kérdések, amelyekre nem kapunk választ. Hogyha megnézzük a mi problémánkat, akkor úgy gondolom, hogy néha itt a napi realitást alábecsüljük Afganisztánban és Pakisztánban is. Hiszen Igazából nagyon sokan halnak meg. Pakisztánban, Afganisztánban napirenden vannak a gyilkosságok, lányiskolákat támadnak meg, rendőrőrsöket támadnak meg. Az afgán rendőrséget igazából úgy nevezték, hogy a tálibok ágyutölteléke. Tehát igazából nem tudom, hogy ezt akartuk -e elérni, amikor bevonultunk. A nemzetközi válasz tekintetében üdvözlöm azt, hogy elkezdjük a jobb együttműködést, például Indiával, hiszen a regionális megközelítés nagyon fontos. Kíváncsi vagyok, hogy itt hogyan fogunk más vidékekkel majd bánni, mint például Kasmir, ahol szintén feszültség van. Hiszen a régióban foglalkoznunk kell azzal is, amit az emberek tesznek. Pakisztán esetében pedig mindenképpen eh, meg kell néznünk, hogy milyen hatékony segítséget tudunk nyújtani a több ezer menekültnek. Hiszen azt látjuk, hogy a kötelezettségvállások is eléggé hiányosak a pakisztáni afgán határól, hiszen eh, vákum van ott ebben a tekintetben. Több figyelmet kell fordítanunk az oktatásra, hiszen eh, a lakosság is figyel ezekre, a menekültekre. Köszönöm. Köszönöm, Lambert asszony, most eh, Tenok úr egy percre. Elnök asszony, nem engedhetjük meg azt, hogy a NATO ISAF katonai eh, misszió megbukjon megfelelő akarattal és megfelelő számú csapatokkal minden tagállamból a NATO legyőzheti a tálib erőket, és természetesen eh, meg kell nyerni az emberek szívét és lelkét, és ezt követően eh, a szomszédos Pakisztán eh, egy katasztrófa, iszlám radikalizmus, nukleáris fegyverek, gyenge vezetés. Ugyanakkor stratégiai okokból támogatnunk kell őket is. A ö, pakisztáni titkosszolgálat régóta hallgatólagos támogatást nyújt a táliboknak, és csak most jön rá, hogy belpolitikában is mekkora károkat okoz ez. A Pakisztán Pakisztán terroristákat támogat a kasmíri régióban is, és ezzel Indiát veszélyezteti. Hogyha a Pakisztán továbbra is katonai segélyeket akar kapni az EU országoktól, hogy szembeszálljon a saját terroristáival, akkor garanciát kell adnia arra, hogy az ilyen segélyeket nem fogja hagyományos csapaterőinek megerősítésére fordítani az indiai határon. A két ország instabilitása éles kontrasztban áll demokratikus partnerünkkel, Indiával, amely teljes mértékben megérdemli az EU támogatását. Köszönöm szépen, Meyer képviselője a szó a GUE képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Sosem értettünk együtt Bush elnök afganisztáni stratégiájával annak idején, nem osztottuk nézeteit, az idő bizonyította, hogy nekünk volt igazunk. Azóta Afganisztánban egy korrupt, illegitim kormány működik, rengeteg áldozattal, különösen a nők esnek áldozatul nap mint nap. Logikusan következik ebből, hogy váltanunk kell a stratégiánkat. És Obama elnök döntése, hogy további 30 ezer katonát küld Afganisztánban, szerintem nem helyes döntés. Az EU-nak nem kell követnie, nem szabad követnie ezt a logikát, mert egy új Vietnám kockázatába csúszunk bele a 21. században Afganisztánban. Nem, nem lehet katonai megoldásokat keresni, az nem életképes. Együtt kell működnünk, támogatni kell a diplomáciai erőfeszítéseket, <clears throat> és nemzetközi konfliktusok során az emberi jogokat kell elsősorban szem előtt tartanunk. Köszönöm. Most eh, Sinclair képviselők egy percre szót. Köszönöm. Néhány héttel ezelőtt találkoztam Afganisztánból hazatérő angol katonákkal, és mindig ugyanazt a történetet adták elő, hogy kevés a felszerelés, és mégis 45 millió fontot költ a kormány az afgán korrupt rendszer fenntartására a brit adófeszítők pénzéből, ezt jobban felhasználhatnák saját csapataink megsegítésére. Önök közül már többen azt mondták, elmondták, hogy ez egy stratégiai fontosságú régió a világon belül. A problémám az ezzel, hogy a külügyi, a külügyi főtanácsadónk tapasztalatlansága aláshatja erőfeszítéseinket, semmi külpolitikai tapasztalata nincs. E, szerintem még e, e, utazási ügynökségben sem dolgozott. Egész egyszerűen ő alkalmatlan és nem felkészült ennek a feladatnak a betöltő, ennek az állásnak a betöltésére. A kíros Bronz. Nagyon szépen köszönöm. Most eh, Bronz úr két percre kap szót a függetlenektől. Köszönöm, elnök asszony először halljuk azt, hogy a tanács következtetései igazi kontrasztot képeznek az a képe, ahhoz képest, amit a britek és az amerikaiak mutatnak be. De hogy szából belenézünk, akkor naivitást találunk a munkájukba. A tanács eléggé naív, hiszen itt igazából az afgán törzsi rendszerbe akarja bevinni az európai demokrációt. Ott a törzsi alapokon a személyes hatalom számít, nem a demokrácia. Igazából nem értik ott meg, hogy hogyan lehet ilyen európai bürokratikus módon döntéseket hozni. Ez nem azért van, mert az afgánok nem becsületesek, hanem azért van, mert az afgán törzsi társadalom a saját törzsét tartja a lehető legnagyobb értéknek. És igazából, hogyha most megnézzük a mágtermelést, akkor szerintem az, hogy a tál kormányzat 90%-kal csökkentette a mágtermelést. Afganisztán pedig jelenleg a világ első az ópium termelésben. Az afgán bizonytalan helyzetet nem lehet megoldani csupán katonai eszközökkel. Természetesen a katonai eszközöknek is megvan a legitim szerepe, azonban véleményem szerint már három háborút veszítettünk el Afganisztánban a 20. század első felében, tehát meg kellett volna tanulnunk a leckénket. A tálibok elnyomják a nőket, ölik a brit katonákat, tehát nem egy kellemes társaság ez. De hogyha a katonáinkat visszavonjuk, az még rosszabb lesz. De ott az a háború véres és nem megnyerhető. Köszönöm. Köszönöm szépen. Folytatjuk Szalafranka úr másfél percre. A nemzetközi közösségnek is problémája van, nem csak az Egyesült Államoknak. De Obama elnök három hónapig gondolkozott azon, hogy milyen stratégiát kövesen Afganisztán esetében. És eléggé sokáig várt arra, hogy hogyan reagáljon a katonák nyugtalanító híreire. Úgy döntött, hogy 2011-ig lassan kivonja az erőket, és az afgán kormányzatra helyezi a hangsúlyt, de addig 30 ezer katonát küld az országba. Esten asszony, nagyon fontos az, hogy európaiként megfelelően reagáljunk a helyzetre. És pedig a londoni konferenciára utalnék. Ön két kulcsszót is említett előadásában. Az első az az, hogy a nemzetközi szervekkel koordinálni kell az együttműködést, tehát az ENSZ-szel és a többiekről és a koherenciát is említette. Még két megjegyzésem lenne. 2005-ben eh, az eh, a megtiszteltetés ért, hogy eh, a parlament delegációját vezetettem a választásukon. Az ISAF parancsnokával is találkozhattam. Ő pedig azt mondta akkor, hogy az ENSZ csapatok nagyon heterogének, és éppen ezért nem tudnak hatékonyak lenni az új kihívások megoldásában. Másodszorban nem arról van szó, hogy egy háborút nyerjünk meg, hiszen Afganisztánban háború van. A nemzetközi koalícióról beszélek, amely ott harcol. Tehát a civil lakosság támogatása nélkül nem tudjuk megnyerni ezt a háborút. Éppen ezért eh, arra is koncentrálnunk kell, hogy mit tehetünk a civil lakosság érdekében. Köszönöm szépen, Howitt képviselője szó. Köszönöm, elnök asszony, hagyj kezdjem azzal, hogy vissza emlékszünk a, azokra az áldozatokra, katonákra, akik Helman ban meghaltak, a századik áldozat volt az angol hadseregnek, családjával együtt érzek, és mindazon családokkal, európai, afgán és pakisztáni családokkal együtt kell éreznünk, akik így elvesztették gyermekeiket. Ezen áldozatok fényében, ebben a házban kötelezett, kötelességnek érezzük azt, hogy támogassuk a, a békét és a jólétet Afganisztánban. Ha komolyan vesszük a, a változásokat, amelyet kitűztünk, és egy tényleges európai külpolitikát szeretnénk ö, folytatni, akkor nem ö, szabad Afganisztánban ö, ezt magára hagynunk. Az új stratégia mögé kell állnunk. Elsősorban, másodszorban üdvözölnünk kell Eston főképviselőasszony kötelezettségvállalását, mi szerint megerősíti az Európai Unió képviseletét az év elején. Ez lesz a, Afganisztánban, ez lesz a szerződés alatti működőképesség lakmusztesztje, és Afganisztán számára is sorsdöntő lesz, hogy mennyire jól működik ez a képviselet. Harmadsorban a tagállamoknak meg kell adni azt a 400 tisztviselőt, akiket ígértek, hogy segítsék a, abban Afganisztán, hogy a saját rendvédelmi erejét megőrzítse és működtetni tudja. Elnök, köszönöm. Howitt úr, másfél percben Gorenc képviselője szó. Tiens, souligner d'emblée Köszönöm, elnök asszony. Hadd reagáljak azokra a megjegyzésekre, és utasítsam el Sinclair asszony szóhasználatát Eston asszonyjal kapcsolatban. Tudjuk, hogy Afganisztánban borzalmas helyzet van, egészségügyi eh, problémák, gyakorlatilag nem létezik az egészségügyi rendszer, a határ Pakisztánnal átjárható, és eh, a tálibok úgy járnak kelnek, ahogy csak eh, akarnak. Regionális dimenziójában kell kezelnünk a problémákat Afganisztánban. Lehetetlen elérnünk a céljainkat pusztán katonai eszközökkel. Az EU-nak egyéb eszközöket is fel kell használnia. A NATO a katonai dolgokért felelős, de megvannak a határai annak, hogy mi mindent tud elérni a NATO. Az EU-nak van humanitárius cselekvési terve, és van fejlesztési politikája. Enélkül a NATO saját tevékenysége sem lehet sikeres. Azt reméljük, hogy ezekkel az eszközökkel egy jobb jövőt tudunk felvázolni az afgánok elé. Az Európai Unió felelőssége jelenlegi helyzetben rendkívül súlyos. Afganisztánt pedig egy rendkívül korrupt, megosztott, szervezetlen társaság vezeti. Nem tudunk sikereket elérni, hogyha az afgánokat nem sikerül az újraépítési folyamat mellé állítani. Még hogyha eh, herkulesi eh, feladatokkal kell is megbirkóznunk, akkor sem engedhetjük meg magunknak, hogy nem teszünk semmit. Eh, Mrs. Kilnilson asszony következik, mondja az el. Valóban arra van szükség, hogy kilábaljunk ebből a csapdából, az afganisztáni csapdából, amelyet Bush elnök vetett ki még annak idején. A kérdés nem az, hogy mikor, hanem hogy hogyan tudunk kivonulni Afganisztánból. A nemzetközi, ha a nemzetközi ö, módszertant nem ö, tudjuk megújítani, akkor elveszítjük azt a hitelt, amelyet az afgán nép szemében élvezünk, és ismét a talibán kezébe, a taliba kezébe csúsznak. Az humanitárius segély is, erről is elmondható, hogy nem segíti kellően Afganisztánt polgári hatóságokat és közigazgatást kell erősíteni. Ugye, miért állt elő a helyzet? Azért, mert az amerikaiak úgy döntöttek, hogy segítik az országot, hogy elfelejtse a sötét múltját. Segítenünk kell a kormányzat abban, hogy a közigazgatás működjön, helyi önkormányzatok és a központi állami igazgatás, annál is inkább, mert a, a nemzetállam építése folyik Afganisztánban. Addis Ababi, aki a kormányzója annak a térségnek, ahol régiónak, ahol 2001, 2001-ben jártunk, rámutatott már erre. Uh, uh, Köszönöm a cselekvési terv elolvasása után az ember úgy gondolná, hogy Afganisztánban és Pakisztánban a helyzet azon múlik, hogy az EU mit tesz. Nos, az Európai Unió hozzájárulhat a dolgok alakulásához, de azért ezt helyezzük a maga kontextusába, a nemzetközi erőfeszítések kontextusába, amelyekhez vannak, amelynek van olyan szelete, ahol az EU eh, komoly eredményeket érhet el, de ez túl komoly dolog ahhoz, hogy az EU itt eh, tetszelegjen. A dokumentumban csak négyszer utaltak röviden az Egyesült Államokra, és csak egyszer a NATO-ra. Noha ez egy NATO-ISAF eh, eh, misszió, amely az alfája és omegája az egész ottani tevékenységünknek. Az ő sikerük nélkül semmifajta újjáépítési program nem, indílhat, nem indítható el. A polgári oldalon az európai országok és az EU 8 milliárd eurót költött Afganisztánban 2001 óta, de ez a hatalmas összeg semmi haszonnal nem járt. Tudjuk-e, hogy ennek mennyi része folyt el? elnök asszony, átfogó nemzetközi tervre van szükség Afganisztánban és Pakisztánban. Azt még én nem tudom, hogy az EU itt hogy tud majd ehhez hozzájárulni, ehhez a szélesebb nemzetközi kötelezettségvállaláshoz. Köszönöm szépen, most egy percre Ernst asszony kap szót. Nagyon szépen köszönöm. Igazából 8 év elteltével tudjuk, hogy az afganisztáni stratégia csődöt mondott. Egyrészt nem sikerül katonailag győzni, másrészt emiatt a civil célokat sem tudjuk megvalósítani, ez pedig ahhoz vezet, hogy romlik Afganisztánban az élet színvonal. A GUE NGL pedig azt javasolja, hogy meg kell változtatni a stratégiát, és pedig radikálisan hagyjuk abba a katonástit, és forduljunk az emberek felé. Az afgánok 40%-a munkanélküli. Az afgánok fele a legmélyebb szegénységben él, orvosi ellátás és oktatás nélkül. Ezeket a kérdéseket kell kihangsúlyozni. A tanácstól és a bizottságtól, minden érintettől azt várjuk, hogy ezzel foglalkozon. Természetesen erősíteni kell a mezőgazdaságot, a kormányzatot, integrálni kell a volt tálibokat de őszintén kijelentem. Aki csak az út feléig jut el, és katonai kalandokba bocsátkozik, az minden esélyét elveszti. Most pedig Juvin úrnak adok szót másfél percre. Elnök asszony, roppant bonyolult dolgokról van szó. És éppen ezért egyszerűen szeretnék szólni. Az első gondolatom az, hogy miért is vagyunk Afganisztánban. Azért mentünk Afganisztánba, mert volt egy célunk. A célunk pedig az volt, hogy az Al-Qaidát ott legyőzzük, aki destabilizálta az egész régiót. A második megjegyzésem az, hogy sajnos az a helyzet, hogy a nyugati katonák, akik Afganisztánban tartózkodnak, egyre inkább a megszálló szerepét töltik be. A lakosság már nem barátokat lát bennük. Ezt is tudnunk kell. Mindazok, akik az ellentétét állítják, menjenek oda és nézzék meg. A harmadik megjegyzésem arra vonatkozik, hogy nagyon rossz a biztonság. 2004-ben Kabulban még lehetett sétálni. Ma már nem lehet. Amennyiben nem vonjuk le ebből a megfelelő következtetéseket, akkor ez a katonai fiaskó csak megismétlődhet. Milyen következtetéseket vonhatunk le ebből? Olyanokat, hogy ténylegesen be kell látnunk, hogy az alkaidát nem tudtuk legyőzni, a katonáinkat azonban nem lehet kivonni az országból, hiszen akkor azonnal visszatérnének a tálibok, és káoszba zuhanna az ország. Az afgánoknak kell átvenniük a felelősséget, tehát afganizálni kell a problémát. A lázadók kezelése, a lázadókkal való bánásmód is legyen az afgánok dolga. A harmadik megjegyzésem pedig a szociális helyzetre vonatkozik, hogy az afgánok kiinduló helyzetét vegyük figyelembe, és ne a miénket. Nagyon fontos feladat lesz ezt a helyzetet megoldani. Most eh, Gomes asszony, eh, egy percet. Köszönöm. Az afganisztáni és pakisztáni helyzet természetesen kihat Európára. Ez tény, és eh, ezt az európai polgárokban is tudatosítani kell. És pedig nyíltan ki kell jelentenünk, hogy az Európai Unió cselekvési terve minden tekintetben növeli a kapacitásokat. Csak is amennyiben sikerül a cselekvési tervet megvalósítani, tudhatunk tovább lépni. Afganisztánnak saját magának is lépnie kell. Európa nem hagyhatja azonban egyedül Afganisztánt és Pakisztánt. Nem azért, mert, mert az amerikaiak oda mentek, hanem azért, mert szükség van a külföld támogatására. Most pedig eh, a menekültek erőszakos visszatérés ellen vagyok. Köszönöm. A kérdés Butikofer. Következő szóló Butikofer úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Ha a kemény valóságban, amely Afganisztán uralja, ha valami nincs szükség, akkor az az, hogy szépítsük a képet. Eston asszony az ön ábrázolására gondolok. Arról beszélt, hogy a tagállamok elkötelezettek, és őszintén vállalják azt, hogy például a rendőrséget kiképzik az Európa részéről. Ó, tényleg? Ilyen elhatározottak lennének? És akkor mégsem érkezik meg az a 400 rendőr, akit ígértek. Itt ne nevetségesség és az álságosság ba keveredünk ki. Komolyan mondjuk vesszük azt, amit mondunk vajon. Már két évvel ezelőtt az európai biztonsági felülvizsgálat megállapította, hogy a rendőrség képző, kép, rendőrségi képző szakemberek kicsiny száma megkérdőlezi az egész projektet. Vajon miért nem finanszírozzuk a rendőrök kiképzését annak érdekében, hogy ne menjenek át a talibánhoz, meg a hadurakhoz a kiképzett rendőrök fizetés hiányában? Eston asszony, az a benyomásom, hogy Európa nagy szavakat mondogat, de szégyenteli az, hogy milyen, milyen, mennyire kicsinyek azok a tettek, amelyeket Európa nagy nehezen meglép. Köszönöm szépen. Most másfél percre Gáler úr kap szót. Köszönöm, Köszönöm elnök asszony. A való igaz, hogy az új cselekvését Afganisztán és Pakisztán tárgyában meg kell szülessen. Amit azonban bemutattak, inkább úgy tűnik, mint két különálló cselekvési terv, amit úgy összeraktak csak. Ami a két országgal kapcsolatban elhangzott, azokat alapvetően támogatom. Afganisztánban reményeink szerint tanultunk a múlt hibáiból, és megfelelő szakpolitikákat és struktúrákat állítunk fel. Pakisztánban örülök annak, hogy az új politika az én választási megfigyelő jelentésem ajánlásait követi. Helyén való az, hogy azok az országok, ahol választási megfigyelői tevékenységet folytattunk, ott, ott beépüljenek az ajánlásaink a politika rendszerébe. Azonban a tanács és a bizottság válaszában világosabbá kellene tenni, hogy mit a közös a két államra vonatkozó stratégiákban, hiszen meg kell állapítsuk, hogy egy ezer kilométeres határ van a két állam között, amely nem ellenőrzött egyik oldalról sem igazából, és a politikák, amelyek az egyik vagy a másik oldalon folynak, közvetlenül kihatása vannak a határon túl a másik államra. Tehát milyen struktúrákat szeretnénk kiépíteni? Hogyan akarjuk a párbeszédet az afgán és a pakisztáni kormány között létrehozni? Hogyan akarjuk az embereket, a, hely, a helyben élőket meggyőzni arról, hogy elfogadják az általunk e, bevezetett szakpolitikát. Ezek azok a kérdések, amelyeket felteszek, és amelyekre várom a választ. Köszönöm, Gáler úr. A következő hozzászóló Pascu, egy percben Pascu képviselő. Thank you, Madam President. The plan of... Köszönöm, elnök asszony. A cselekvési terv önmagában egy jó dokumentum. A célja az, hogy létrehozza azokat a feltételeket, amelyek alapján a felelősség átkerülhet a nemzetközi erőktől, nemzeti, nemzetközi közösségtől az afgán oldalra. Ugyanezt gondolja az Egyesült Államok és a biztonsági területen. A 30 ezer új katona megteremti a feltételeket szerintük, amelyek között 2011-re át lehet adni az ország belső védelmét az afgán csapatoknak, amikor is elkezdik kivonni az amerikai csapatokat. Noha megegyeznek az EU és amerikai célok, nevezetesen megsegíteni, hozzásegíteni az afgánokat, hogy saját sorsuk urai legyenek, az időbeosztás teljesen más megoldás. 2011-ig a biztonsági helyzetet meg kell oldani, még az állam felépítése ennél tovább fog tartani. Nos, amennyiben 2011-ig nem teremtődik meg a biztonság, vagy azt követően az amerikai kivonulás után romlik a biztonsági helyzet, az EU készen áll-e majd arra, hogy az állam felépítése mellett a biztonságot is garantálja onnantól kezdve? Szerintem nem, és akkor majd nagy problémáink lesznek. Másfél percre milyen van úr. Köszönöm. Gratulálok eh, ahhoz, hogy a svéd elnökség eh, az Európai Uniónak nagyobb szerepet szán az afgán kérdésben a cselekvési tervvel. Azonban engem érdekelne az afganisztáni cselekvési terv finanszírozása is hiszen a londoni konferencián a finanszírozás is lényeges lesz. Ott konkrét kötelezettségvállalásokról lesz szó, hogy az afgán kormányzat, az Európai Unió és az Egyesült Államok mit vállalnak majd. A korrupció és a kábítószer elleni harc egy kicsit aggaszt, hiszen az újságokban azt olvasuk, hogy Karzai elnök tegnap nyilatkozott a korrupcióról. Obama elnök nemrég döntötte el, hogy 30 ezer katonával növeli a csapatok számát. Azonban Afganisztán kritikus helyzetben van. Az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak pedig jobban együtt kell működnie. Itt az egész régió stabilitásáról van szó. Egy olyan országról is, mint Pakisztán. A mi biztonságunkat is fenyegeti az Al-Qaida. A NATO hitelessége is tét. Az afgán háborúban nem szabad csődöt mondanunk, de ehhez szükségünk van az afgánok támogatására is. Ezt pedig csak is úgy érhetjük el, hogyha átláthatóan vagyunk ott, amennyiben tényleg mi is támogatjuk ott harcoló katonáinkat, és amennyiben ragaszkodunk hozzá, hogy nem opció a vereség. Tehát nagyon nagy a tét. Köszönöm, Milyen Mon úr, most eh, Brock úr másfél perce kap szót. A Freund hat mir mal gesagt, es ist gut. Akár barátom egyszer azt mondta nekem, hogy jó, hogy a nyugatiak bevonultak Afganisztánba, de emlékezzetek arra, hogy az afgán történelemben senki sem maradt ott sokáig, 2008-ban mondotta ezt, és 2009-ben meg is valósult egy évre rá, hogy 80%-a a lakosságnak nem támogatja az amerikai megszállást, és az amerikai hadügyminiszter, meg az európai hadügyminiszter azt mondják, hogy nem lehet megnyerni a katonai konfliktust. Mi a cél? Egy ország, amelyet nem lehet központilag demokráciát bevezetni, amennyiben nem működik központi kormányzat. Nem észszerű az, hogy, hogy nem lenne észszerű, hogy az alkaidára és a terrorizmusra koncentráljunk, aztán kivonuljunk? Erre a kérdése kell válaszolni. Nem kaptunk arra a kérdésre választ, amelyet Van Orden kollégám tett fel összefüggésben a, a cselekvési tervek összekapcsolásával, illetve egy általános stratégiai cél meghatározásával, az Obama tervel és a konferenciáltal megfogalmazandókkal szükséges, hogy hogy az Afganisztán és Pakisztán közötti kapcsolatot segítsük, és az Indiával való kapcsolatait is a két országnak segítsük. Ami a fejlesztést illeti, sosem láttam olyat, hogy amikor külföldi, a külföldi katonai nyomásgyakorlás megszűnik, és kiképzik a, a helyi erőket, akkor aztán a polgárháború ideológiai része elveszti célját. Ilyet nem láttunk még ez is történelmi tapasztalatokat támaszkodhat, és agályokkal tölt el, hogy, hogy mit teszünk itt. Meg kell gondoljuk tehát, hogy alapvetően milyen tervet követhetünk, hogyan tudjuk hazahozni a katonáinkat, és ekközben megszüntetni a terrorizmus fenyegetését is. Köszönöm, Brak úr. Most pedig a spontán hozzászólások az érkezünk, nagyon sokan jelentkeztek. Kérem, ne lépjék túl az egy percet. Konni asszony. La sicurezza in Afghanistan ha recentemente subito un sostanziale Az afgán helyzet eh, rosszabbodott az elmúlt időben, és pedig azért, mert eh, a kormánycsapatok nem uralja helyzetnek a törzsi törvények határozzák meg az életet. A nagyvárosokban nincsen közbiztonság, ezt az ISAF jelentései is igazolják. Világos kapcsolat van a terrorizmus és a korrupció között. Az is nyilvánvaló, hogy a nemzetközi közösség nem vonhatja ki csapatait. Az afgán kormányzat jelentős támogatást kap, és most a lényeg az, hogy regionális szinten is támogassuk Afganisztánt. A cselekvési terv nagyon lényeges támogatást jelent, és hozzájárul ahhoz, hogy a demokratikus intézmények tovább fejlődjenek. Köszönöm, most pedig Zemke úr kap szót egy percre. Za zabranie głosu. Otóż ja uważam, że plan unii europejskiej jest planem kierunkowo słusznym bo. köszönöm remélem hogy megfelelő módon cselekszünk, azonban két dolgot kell tennünk, hogy a biztonságot garantáljuk. Tehát bizonyos feltételek vannak, és a feltételeket be kell tartanunk nekünk is, és az afgánoknak is. Tehát a biztonság tekintetében nagyon fontos az, hogy megfelelően eh, reagáljunk. Tehát a biztonságot kell elsősorban javítani, és utána pedig eh, a többi kérdésre is koncentrálhatunk. A jelenlegi támogatási rendszert sokkal jobban eh, lehet alkalmazni, amikor abból indulunk ki, hogy nem csak Afganisztánban, hanem Közép-Ázsiában is támogathatjuk az országokat. Malmström miniszterasszony, Ashton asszony én azt javasolnám, hogy Üzbegisztánnal, Tajikisztánnal is tartsanak intenzívebb kapcsolatokat, hiszen itt a logisztika, a szállítás tekintetben ez nagyon lényeges lenne. Karin úr, egy percre. Köszönöm, elnök asszony a terrorista támadások mindennaposak Afganisztánban is és Pakisztánban is. Iskolákat, bevásárlóközpontokat, városközpontokat, sőt, katonai központokat támadnak meg. A Pakisztánba nyomják át az nemzetközi erők a felkelőket Afganisztánból, de a kérdés az, hogy ezek a terroristák honnan szerzik be a fegyvereiket. Túl egyszerű azt mondani, hogy ez egy pakisztáni belső ügy és belső probléma. Ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. Malmström asszony teljes joggal vetette föl a regionális együttműködés szükségességét. A külügyi főképviselőinken keresztül beszélni fogunk a pakisztáni partnereinkkel, beszélnünk kell kell velük, és bátorítanunk arra, hogy segítsenek bennünket, és együttműködni velük. E, emellett le kell bontani azt a bizalmatlansági légkört, amely India és Pakisztán között e, van. E, én ennek nagy híve vagyok. Amíg ez a bizalmatlanság megmarad, nagyon kevés eredményt érhetünk el. Amíg a kasmíri probléma nem talál valami megoldást, nem nyer valami megoldást, addig nem sok sikert érhetünk el ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm, Kárim úr. Ranger képviselő kap szót. Chair. Mislim, da je akcijski program za Afganistan... Elnök asszony, köszönöm. Az afganisztáni cselekvési terv értelmes erőfeszítés, de csak akkor, hogyha kellő hangsúlyt helyez az európai módszertanra és megközelítésre Afganisztánnal szemben. Teljes mértékben kötelezettséget vállaltunk Afganisztánnal szemben, és nem tehetünk úgy, ahogy teljesen nyugati szövetségeseink példáját követve, hanem saját cselekvési tervet kell kialakítanunk, és ez a terv elsősorban a polgári kezdeményezésekre kell, hogy fókuszáljon. Eljött az ideje annak, hogy a katonai győzelem gondolatát elvessük. Nem lehet megnyerni katonai eszközökkel ezt a harcot, ha a helyi lakosság nem osztozik a nézeteinkben, és ha a tálibokat továbbra is támogatják a helyi erők. Fontos, hogy ugyanakkor egy tágabb értelemben vett regionális megoldás is szülessen Afganisztán szomszédainak bevonásával ezekbe az erőfeszítésekbe. Köszönöm, Tonzsó úr, egy percre. Köszönöm, elnök asszony, már nagyon sok mindent hallottunk Afganisztánról, de sajnálom, hogy a ma hallott felszólásokban az EUPOL NATO-val való összehangolásáról nem beszéltek. Az EUPOL bevetés számos nehézséggel küzdik. És az egyik legnagyobb nehézség az, hogy az EUPOL és a NATO között nincsen összehangolt cselekvés. Most pedig Pakisztánról szólnék. Tudjuk, hogy Pakisztán krónikusan instabil. Ez pedig kihat az egész térségre. A cselekvési tervben szó van a terrorizmus ellenes együttműködésről, Pakisztán is érintett, hiszen Pakisztánban ideológiai alapja is van a Kasmírban lévő iszlamisták számára. Én szerettem volna elmondani, hogy a támogatás mértékét és időtartamát megfelelően kell kialakítani. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Koskis úr kap szót. Mr. Cortes Lastra? Cortes úr? Oh, a Kresszú asszony. De mondta de mai bine de opt ani ările noastre irosesc viei omeneti energie i fonduri imense într o ară măcinată de război în care s au mai împotmolit două imperii cel britanic i cel sovietic. Igen, köszönöm. Ezeket az országokat eh, a háború pusztítja. A brit és a szovjet birodalom is eh, csődöt mondott Afganisztánban, tehát eh, meg kellene tanulni a leckét korrupció uralkodik az országban, ópiumkereskedelem, ez pedig mind azt mutatja, hogy eddig Afganisztánban csődöt mondtunk. Az európai stratégiának az a célja, hogy a káosznak véget vessen. Katonailag is sokkal hatékonyabbnak kell lennünk, hogy elérjük az ország demokratizálását és modernizálását. Több segítséget jelent ez. Ez azt jelenti, hogy az európai biztonságunkba többet kell befektetnünk, fáradoznunk kell azon, hogy Afganisztánt visszavigyük a normalitásba. Köszönöm. Köszönöm szépen. Boris úr a szó. Szanowny panie przewodniczący, e, sytuacja w Afganistanie... Köszönöm. Elnök úr, pillanatnyilag a leglényegesebb probléma az, hogy a nemzetközi közösség és az Európai Unió a Lisszaboni szerződés után jobban reagálhat majd. Én három dolgot emelnék ki. Tehát eh, lényeges a katonai előre mozdulás, hogy katonai tekintetben írjunk el haladást az al ellen. Ezen kívül a tálibok ellen is eh, növelni kell a bevetést, stabilizálni kell az egész régiót. Pakisztánt, Indiát. Tehát nem lehet csak Afganisztánban megoldani a kérdést. A harmadik megjegyzésem pedig az, hogy Afganisztánban 30 éve háborús állapotok vannak. És a, 9, a lakosság 90%-a analfabéta, tehát a társadalom képzése nélkül nem érhetünk el stabilitást és békét Afganisztánban. Tehát itt egy szociális kérdésről is szó van. Ezen kívül iskolában nagyon sokan azért nem járnak, mert nem tudnak, mert nincs biztonság. Tehát a gazdasági támogatást hatékonyan kell megoldani. Köszönöm. Köszönöm. Utolsó attól tartok, Erenháze képviselő egy percben a mostani spontán hozzászólások körében. Köszönöm. Lehet, hogy az iráni delegáció tagjaként rövid megjegyzést engednek meg nekem egy ideje az Európai Parlamentben, Brüsszelben volt egy találkozás, a brüsszeli találkozó a brüsszeli ö, iráni nagykövettel az iráni halálbüntetés ö, kérdéséről. Az új elnök azzal érvelt, hogy a, a kábítószer kereskedelem meg sokszorosodott Afganisztán és Irán között, és ez indokolja a halálbüntetés fenntartását. A cselekvési tervben a korrupció mellett erre a kérdésre is, nevezetesen a kábítószerkereskedelemre is figyelemmel kell lennünk. Thank you. Köszönöm. Miniszter asszony, Ástrom asszony, jön a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács nagyon hálás az Európa Parlament kötelezettségvállalásaért. Néhány kérdésre megpróbálok válaszolni. Kasulides úr a cselekvési terv természetesen foglalkozik a regionális perspektívával, központi szerepe van. Az Európai Unió nagy súlyt fektet a jó kormányzásra, a korrupció elleni harcra és a jogállamiság elvére. Afganisztán és Pakisztán eh, nagyon sokáig eh, segítséget igényel majd még ezen a téren. Szerintem eh, eléggé odafigyelünk a kábítószer problematikára. Együttműködünk, technikai segítséget is nyújtunk, ennek folytatódnia kell. Nagyon fontos az, hogy az afgán kormány munkáját támogassuk abban, hogy jobb életszínvonalat érjen el az országban. Az eddigi fáradozásokat az jellemezte, hogy nem voltak megfelelően összehangolva. Éppen ezért azért lényeges, hogy megvan a cselekvési terv. A svéd elnökség is nagyon keményen fellépett azért, hogy tisztázzuk, hogy ki mit csinál, mennyit, hogyan finanszírozzák. Most már jobban értjük a helyzetet, és a jelentések alapján remélem, hogy a külügybizottsággal és önökkel is jobb lesz az együttműködés. Donzsa úrnak azt mondanám, hogy az EU EU-pól nagyon fontos az együttműködésben, és az afgán kormány legfontosabb eszköze a civil rendészeti munkában. Nagyon fontos az, hogy megfelelő erős vezetősége legyen, hiszen az afgánok, az Egyesült Államok is igényt tartanak a megfelelő rendészeti tevékenységre. Sajnos eh, az EU tagállamok eh, a szükséges 400 szemét nem tudták megajánlani. Reméljük, hogy a jövőben változik ez a politika. Az EU-pol eh, most hat stratégiai területen tevékenykedik. Ez a rendőrségi oktatás, a bűnüldözés, a parancs kiadási szerkezet, a korrupció elleni harc, az emberi jogok és a férfiak és nők közötti egyenlőség. Tehát ezek az afgán prioritások. A NATO rendőrségi képzési programjában pedig ezekre a prioritásokra ügyel majd főleg. Végezetül pedig, elnök úr, a cselekvési terv roppant fontos abban a tekintetben, hogy az Európai Unió jobban összehangolt módon hatékonyabban éljen a segítségével. A regionális perspektíva hozzáadott értéket képvisel. Az afgán és pakisztáni saját felelősség megnövekedése remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy demokrácia lesz és jogállam Afganisztánban, ahol figyelembe veszik az emberi jogokat. A régióban természetesen más országok is vannak, amelyekkel együtt kell működnünk. Várjuk a londoni konferenciát, Karzai elnök ott előterjeszteti terveit, ezután pedig jobban összehangolhatjuk az Európai Unió támogatását. Ez a támogatás hosszú távú, fenntartható, és jelzéseket kell, hogy közvetítsen. Ez természetesen időt vesz igénybe, hiszen nagyon átfogó munka vár ránk. Szükségünk van arra, hogy az Európai Unió kötelezettség vállalását lássák az afgánok is, hogy tudják, hogy a gyermekeik és az asszonyaik is profitálnak belőle. Köszönöm a vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Eston asszonyé a szó. Köszönöm, elnök úr. Néhány kulcsfontosságú pontra reflektálnék, ha megengedik, amelyeket a képviselők vetettek fel. Egyetértek a narkotikumok kérdésében az elnökséggel abban, hogy egy átfogó választ kell adnunk a kábítószer problémájára, és vidékfejlesztési vetületei, valamint társadalmi, szociális vetületei, meg a jogállamiság erősítését érintő vetületei is vannak ennek a jelenségnek. Egyetértek azon képviselőkkel, akik felhívták a figyelmet a polgári társadalom fejlesztésének fontosságára. Nagy előrelépések születtek. Értem az aggájaikat, hadd említsek csak egy példát. 2002-ben az egészségügy kb. 7%-at jutott el a, kapott a lakosságnak, kapott egészségügyi ellátást. Most 28% ez a, az arány. Tehát fontos az, hogy hatékony támogatást nyújtsunk, amelynek van értelme helyben. Az oktatás hasonló fontosságú, abszolút központi szerepe van, hogy a gyermekeket támogassuk, képezzük, oktassuk. A felnőtteket is a pénzalapokkal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy ezek nagyon jól kezelt pénzalapok, a Világbank és az ENSZ is osztja ezt a nézetet. A 2009. júliusában született egy, egy jelentés, az alapok működését felmérendő. Nagyon világosan bemutatja ez a jelentés, hogy pontosan hova megy a pénz, milyen célokra mennek el a források, hogyan költik el azokat. De hatékonyabb, hatékonyabbak lehetünk, ez egyetértek. Egyik kihívása az én szerepkörömnek az, hogy együtt működve önökkel egy, egy átfogóbb, hatékonyabb végrehajtás valósuljon meg, és ennek révén az Europol vállalásai is megvalósuljanak. A NATO való együttműködést illetően volt már egy találkozóm a NATO főtitkárával és McListel tábornokkal, Clinton miniszterrel és Holbrook úrral, előkészítve azt a konferenciát, amelybe bevonjuk majd a, a helybeli partnereket is, és a regionális aspektusa is rendkívül fontos e változásoknak. A cselekvési terv része a regionális, a térségbeli együttműködés erősítése. Nagyon fontos gyakorlati lépéseket kell megtennünk, a kereskedelem támogatása és egyéb kérdéskörökben. Egyetértek a felvetéseikkel etéren. A londoni konferencia lesz január 28-án a következő nagy mérföldkő, ahol a biztonsági kérdések, az államigazgatás, társadalmi, gazdasági fejlődésbeli kérdéseket veszünk napirendre. Olyan kérdések, oktatás, egészségügy, gazdaságfejlesztés, kereskedelem, az igazságszolgáltatás, emberi jogok, mind-mind olyan kérdések, amelyeket önök felvetettek, és amelyekben nagyban támaszkodok majd az önök tapasztalataira. Köszönöm, a vitát lezárom. A következő témánk a tanács és a bizottság nyilatkozata Fehér Oroszországról. Az első felszólaló Cecilia Malmström a tanács részéről. Öné a szó. Köszönöm.